Okay. <laughs> Thank you very much, uh, everyone. Um, this is uh, an Köszönöm szépen mindenkinek, ez egy soron kívüli ülés, úgyhogy elfogadjuk a napi rendet először is. Két közleményem van, mégpedig egy új módosítás benyújtási hatirá, határidő. 2014-2020-ig tartó időszak pénzügyi beszámolóinak elkészítésének, elkészítéséről szóló jelentés Tozsolán úr azt javasolta, hogy a módosítások benyújtásának a határideje június 10-e 5 óra legyen, és ennek a módosításnak a, az írásos változatát meg fogják kapni. Még várjuk Asmussen úrt, hogy megérkezzen, de elkezdhetjük azért az ülést a biztos úrral, hogy ne vesztegessük az időt. Remélem, hogy mielőtt rátérünk, mielőtt rá fogunk térni a kérdésekre, sikerül sikerül lezárni ezt a témát. Ez az első szakbizottsági ülésünk a trojkával, legalábbis a trojka kétharmadával, ahogy ez a Tupek csomagban tervezve volt. Ma Ciprusról fogunk beszélni. A jövőbeni ülések amiket más országoknak szánjuk, vagy akár lehetnek általánosabb ülések is. Körülbelül tíz ilyen ülés, hát ülést tervezünk, hogy igyekezzünk megérteni általánosságban, és a polgárokkal megértetni azt, hogy a döntések hogyan születnek. Nagyon örülök annak, hogy a tegnap bejelentett kérdések cikket, amelyeket Disziplum úr jelenlétében mutattam be, és amelyeket mindenki megkapott, aki az, a meghallgatáson részt vett, ezekre választ kapott, kaptunk a bizottságtól és az LKB-től, ezt tavaly, e, tegnap este, tegnap este kiküldtük ezeket a e, válaszokat, nem kell ezeket a kérdéseket tehát még egyszer feltenni. Érdekes információkat kaptunk, ezzel kapcsoltunk, kaptunk, Közös választ kaptunk az Európai Bizottságtól és az LKB-tól. Vannak bizonyos kérdések, azonban például a likviditási segélykeret és egyéb kérdések, amelyekre külön választ vártunk az ezért felelős intézményektől. Tehát, hogyha van egy kifejezett intézmény, amely felelős érte, akkor az írta meg a választ nyilván, de egyébként közös válaszokat kaptunk. Minden esetre köszönöm ezeket a válaszokat. Isten. Okay. We, we thought you'd get here by the time I'd finished it. Azt reméltük, hogy ideér, még az elnök közleményeit befejezem, úgyhogy ez sikerült is. Sok szeretettel köszöntöm Önt a Trojka képviseletében, a szakbizottságban, a Ciprusról szóló ülésünkön. Most pedig meg is adom a szót Oli Rénnek, aztán eh, Asmussen úré lesz a szó, aztán eh, kérdések, válaszok következnek 5 eh, perces csoportokban, úgyhogy kérem, hogy mindenki használja a józan paraszti eszét, és számolja ki, hogy hány kérdés fér bele ebbe az öt percbe két embernek, aki három kérdést tesz fel, akkor az a másiknak nem hagy már időt. Úgyhogy kérem, hogy tartsák be az időt. A kérdések és a válaszokra öt perc jut, hogyha valaki négy és fél percbe kérdez, akkor öt, fél perc marad a válaszra. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a szabályokat, nem fogom megengedni, hogy túllépjünk az időn. Tessék, megadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy a ciprusi gazdaságtámogatási programot megtárgyalhassuk együtt. Az önök kérdéseire írásos választ küldtem, amelyeket önök nyilván megkaptak. Miután a programot elfogadtuk, május közepére várjuk az első eh, kifizetést. <clears throat> Ez lehetővé teszi Ciprus számára, hogy elkerülje a eh, rendezetlen fizetésképtelenség állapotát, eh, amely nagy terheket rót volna a ciprusi népre. A kulcsfontosságú kérdés az az, hogy hogyan került Ciprus ilyen súlyos pénzügyi vészhelyzetbe, hogy támogatási program miért kellett folyamodnia. Miért került 9 hónapban, miért tartott 9 hónapig, hogy megállapodjunk ebben a programban, és melyek a program kulcsfontosságú elemei? Az alapvető tény az, hogy a ciprusi problémák éveken keresztül húzódtak, a problémák gyökere egy túlméretezett bankszektor, amely nagyon kedvező feltételekkel vonzotta a külföldi tőkét. A bank problémák, bank ágazat problémáit súlyosbította a hiányos, a hiányzó kockázatmenedzsment, nem volt megfelelő felügyelet, a legnagyobb ciprusi bank hatalmas kockázatnak volt kitéve. Az Európai Bizottság figyelmeztette Ciprust, mert elég hamar, és figyelmeztette, illetve, illetve tanácsot adott arra, hogy hogyan tudja a bank ágazat problémáit és az ebből következő gazdaság és pénzügyi egyensúlytalanságot megoldani. Az európai szemeszter égisze alatt került erre sor. Aztán 2011. novemberében a ciprusi hatóságoknak, eh, hatóságokat tájékoztattuk arról, hogy nem tudjuk őket pénzügyi segítségnyújtásban részesíteni, illetve eh, elkerülhetetlen a pénzügyi segítségnyújtási program, eh, ha csak nem oldják meg azonnal a gazdasági problémákat. Sajnálatos, hogy Ciprusnak több mint fél évébe került, hogy elfogadja, belássa, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hogy belássa, hogy a meglévő üzleti modellje, vagy működő üzleti modellje fenntarthatatlan. Ugyanígy szerencsétlen helyzet az, hogy kilenc hónapig tartott, míg Ciprusnak sikerült megállapodni az csoport. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet játszott az ESM programban és amely egy kormányközi szerződésen alap, alapszik, és a feladata az, hogy az eurózóna tagállamait képviselje akkor, amikor tárgyalásokat folytat a trojka tagjaként. Az Európai Bizottság célja a háromszoros volt. Először is segítsünk Ciprusnak abban, hogy visszatérjen a fenntartható fejlődés ösvényére, aztán fenntartsuk a pénzügyi stabilitást Cipruson és Európában, és harmadszor, hogy megóvjuk az euró és a belső piac, az egységes belső piac integritását. Az Európai Bizottság nagyon keményen dolgozott, hogy lépésről lépésre sikerüljön a ciprusi bankrendszert és a reálgazdaságot kiigazítani mindeközben igyekezett biztosítani a fenntartható adósságállományt és ennek megfelelő finanszírozását. Mind, azon, mind mindemellett a, a döntésképtelenség, a, a habozás, a késlekedések, és a nagyon súlyos pénzügyi megszorítások nagyban korlátozták a lehetséges opciókat. Az euró térség országai 10 milliárd eurót voltak hajlandók áldozni a segítségnyújtásra. Ciprust arra, Ciprusról azt várták, hogy mobilizáljon megfelelő belső forrásokat, hogy a fennmaradó szükségleteket finanszírozni tudja. Márciusra a gazdasági helyzet olyan szinten romlott, hogy hogy egy fokozatos gazdasági kiigazítás már nem volt elérhető, nem volt megvalósítható, e, és ezért a bankok helyzete még jobban e, romlott. Világossá vált, hogy a második legnagyobb bankot, a Laiki bankot e, azonnal meg kell menteni. A teljes bankrendszer összeomlásának kockázata, és így a betétek és megtakarítások elvesztése, valamint az államadóság visszafizetésének képtelensége kezdett valós lehetőségé válni. Ez katasztrófa lett volna Ciprusnak és a ciprusi népnek. Kritikus lépést ö, hoztunk akkor, amikor a, ö, a ciprusi bankok görög műveleteit, amelyekről volt szó, ezeknek az elkülönítéséről volt szó, amelyet a eh, trojka partnerekkel támogattak. Eh, most eh, a legfontosabb cél az, hogy a gazdasági egyensúlytalanság, túlzott egyensúlytalanságot kiigazítsák. A cél az, hogy a bank ágazatot megreformálják struktúraváltással, biztosítsuk a közfinanszírozás egészségességét és a növekedés és a munkahelyteremtés újra megkezdődjön. A program kisebb, de ellenállóbb és átláthatóbb bankágazathoz fog vezetni. A jogi keret megreformálása amelyben a pénzmosás ellenes intézkedések fontos, fontos szerepet játszanak, és ennek hatékony végrehajtása is kulcsfontosságú eleme a programnak és előfeltétele az ESM-ből származó finanszírozásnak. Az Európai Bizottság Ciprus mellett áll, és igyekszik segíteni ciprusi polgároknak, ez segít, átse, igyekszik átsegíteni őket ezen nehéz időkben, hogy újraépítsék gazdaságukat. Minél gyorsabban szeretnénk technikai segítségnyújtást adni Ciprusnak. Remélem, hogy ez minél hamarabb és minél hatékonyabban megtörténik. Négy tanulságot vonhatunk le, elnök asszony és tisztelt képviselők. Először is teljesen világosan kell látni azt, hogy teljesen világos, hogy a betétek garantáltak. Ebben az összefüggésben az Eurogrup és Ciprus azonnali korrektív lépéseket tett, és hangsúlyozta, hogy a garantált betétek valóban garantáltak Európában. Másodszor egy olyan bankunióra van szükség, amely meg tudja előzni a fenntarthatatlan bankágazat kialakulását, mint amilyen Ciprusban is volt. Az eurózónában, tehát teljes az eurózónában stabilitást kell kialakítani. Harmadszor elengedhetetlen, hogy hogy a pénzügyi segítségnyújtást segítségnyújtást igénylő ország esetében elengedhetetlen, hogy amint ezt felismerjük és felismerik, azonnal cselekedni kell. A késlekedés nagyon sok pénzbe kerül mind a gazdaságnak, mind a társadalomnak. Negyedszer fel kell ismernünk azokat a strukturális problémákat, amelyek a a mi döntéshozatali rendszerünkben vannak meg a pénzügyi segítségnyújtás terén. Tehát a valuta uniót tökéletesíteni kell, és a kormányközi megegyezéseket, egyezményeket közösségi szintre kell emelni, és be kell vonni a parlamentet az elszámoltathatóság biztosítására, és erősítenünk kell az euró terület, az eurózóna külső képviseletét, hogy valóban egy hanggal, illetve egységesen tudjunk fellépni, mind az IMF-ben, mind a G20 fórumon. Elnök asszony, egy félig meddig személyes megjegyzéssel zárnám. Öt évig, amíg bővítési biztos voltam, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy sikerüljön elérni a ciprusi újraegyesítést. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ebben előrelépni. Ma emlékeznünk kell hogy emlékeztetnünk kell arra, hogy a sziget újraegyesítése hatalmas lendületet adna a gazdaságnak és a társadalomnak is. Itt az ideje e, annak, hogy újraélesszük a sziget újraegyesítési folyamatát. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük, biztos úr, és mindannyian emlékszünk arra, hogy az előző bizottságban milyen erőfeszítéseket tett ez ügyben. Az EKV képviseletében Asmussen úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is köszönöm a meghívást, hogy kifejthessem az LKB e nevében a Ciprusnak nyújtott pénzügyi segítségnyújtásra kapcsolatos álláspontunkat. Ezt már megtettük egyébként Görögország esetében, és volt már erre precedens. Most már egyébként a jogi alapja is ennek sokkal jobb a Tupact elfogadását követően. Arról beszélnék, hogy hogyan hoztuk meg a döntéseket, milyen alapon ezek igen vitatott, hosszasan mm, vitatott kérdések voltak itt a házfalai között is, ezért örülök különösen annak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy az EKB álláspontját felvázoljam, és ebben a kvázi nyilvános meghallgatásban részt vegyek. Először is megragadnám az alkalmat, hogy köszöntet mondjak a Trojka partnereknek. Kiváló volt velük az együttműködés. Elsősorban Oli Rénnek és e, személyesen és a csapatának köszönöm a kiváló munkát, ilyen nehéz körülmények között is jó volt velük együtt dolgozni. Mielőtt a legfontosabb elemeire rátérnék ennek a kigazítási programnak, fontos látnunk, hogy hogyan is került Ciprus ilyen nehéz helyzetbe. Hogyan alakulhattak ki ilyen nagyságú, ilyen mértékű egyensúly hiány, és miért olyan kivételesek azok a kihívások, amelyek a ciklusnak szembe kell néznie? Ezek alapvető fontosságú kérdések, remélhetőleg ezeket alaposan körül tudjuk járni a mai meghallgatás, vagy eszmecsere során. Rén úr bevezetőjét követően, ha megengedik, akkor a banki ágazatra koncentrálnék. Az új évezred első évtizedében a ciprusi gazdaság egy, egy kiegyensúlyozatlan üzleti modell felé mozdult el, a pénzügyi ágazat túlsúlyba került, nemzetközi banki szolgáltatásokat célozták meg, és külföldi betéteseket vonzottak a ciprusi bankok drámai módon növekedett a mérlegük, eh, ország és kívül egyaránt. A banki ágazat a GDP több mint 700%-ára rúgott, foglalkoztatás terén pedig minden harmadik munkahely így vagy úgy kapcsolódott a eh, pénzügyi eh, és szakmai szolgáltatási szektorhoz. Hogyha a megfelelő szakpolitikai eszközökkel élnek, akkor megállíthatták volna ezeket a fejleményeket, de a prudenciális felügyelet nem volt elég határozott, és így nem tudták megelőzni azt, hogy a pénzügyi ágazatban ilyen hiány alakuljon ki. Az eszköznövekedés nagyobb volt, mint a betétek növekedése, így egyre nehezebb volt finanszírozni a bankokat. Megpróbáltak betéteseket vonzani, azzal, hogy nagyon komoly kamatokat kínáltak, általában két százalék ponttal magasabbat, mint az euróövezet többi részében. A belföldi hitelezés, nem körültekintő hitelkihelyezés ingatlan lufihoz vezetett, kialakulásához vezetett, ahogy a lufi kipukkant, a nem fizető hit, megmentők száma drámai módon megnőtt. Arról is beszélve, hogy a görög államadóság átstruktúrálása is igen komoly veszteséget okozott a ciprusi banki ágazatnak. És így egyensúlyhiány alakult ki. Ezek felhalmozottak, ahogy arra Rin úr az imént rámutatott. Például a folyófizetési mérlék hiánya, a versenyképesség csökkenése, a, és az államadóság növekedése. Így nagyon rossz helyzetbe került Ciprus, ebből a helyzetből nehezen tudott bármit is kezdeni a banki ágazattal. Főként a gazdaság, a reálgazdaság kismeretéhez képest ez nagyon nagy volt. A két legnagyobb bank, ami a mm, ciprusi banki ágazat felét adták, közel 8 milliárd eurónyi eh, tökére volt szükségük, a GDP 44%-a, hogy ezt lássák aranyaiban. 2013. februárjában a független due diligence eljárás erre mutatott rá. Hogyha az állam vállalta volna magára az tőkésítést, akkor 145%-át tette volna ez ki a GDP-nek. Ez eh, az államadóság fenntarthatóságát sodorta volna veszélybe. Ugyanakkor a korlátozott módon lehetett használni, nyúlni a hagyományos tehermegosztáshoz. Ezért nagyon nehéz helyzetbe mm, kerül Ciprus, különleges helyzetbe, és ezen körülményeket kell figyelembe venni, mielőtt rátérnénk arra, hogy az EU-IMF program, hogy milyen végső formát öltött. Három cél vezette a Memorandum of Understanding eh, tárgyalási során a kezünket. Elsőként az, hogy a pénzügyi ágazat kockázatát csökkentsük, másodszorban az államadóság fenntarthatóságát megelőzzék, és harmadsorban egy fenntartható, egyensúlyozott gazdasági növekedés feltételeit megteremtsük. Ezen három cél egyszerre történő teljesítése, hát legalábbis eh, finom fogalmazva is igen nagy kihívás volt. Nem, kellett, nem csak meg kell találni a rövid távú pénzügyi stabilitás és a hosszú távú adóság fenntarthatóság közötti arany középutat, de emellett olyan politikai kontextusban mozogtunk, amely azt jelentett, hogy az eurócsoport és az ISM döntéshozatali testületeiben e, egyhangú döntéshozatalra volt szükség. Különleges gazdasági politikai körülményekre való tekintettel túlságosan sokáig tartottak a tárgyalások, és kritikussá vált a bank ágazat helyzete. Ekkor kellett közbelépni az LKB-nak. E a likviditási segélykeret megnyitása, amit ELA néven is ismerünk, eh, ezáltal a központi bank a likviditási problémákkal eh, küzdő eh, bankos segítségére sietett. Hiteles újratőkésítési lehetőségek nélkül a két legnagyobb és leggyengébb ciprusi bankot fizetésképtelenné kellett volna egyébként nyilvánítani. További likviditási segélykeret folyósítása nem felett volna meg az eurórendszer, illetve az alapszerződések rendelkezésének, ezért március 21-én az EKB úgy döntött, hogy akkor is csak is akkor lehet ezt a likviditás segélykeretet tovább folyósítani, hogyha egy Eh, az érintett bankok fizetőképességét garantáló programot eh, vezetünk be. A 25-i, március 25-i eurócsoport eh, megállapodást követően az LKB e nem ellenezte azt, hogy a Ciprusi Központi Bank likvidációs segélykeretet folyosítson. Mindkét esetben az LKB e szigorúan a, az alapszabályzatán belül döntött, a meglépő, meglévő szabályokat hajtotta végre. Se többet, se kevesebbet nem tett. A végül elfogadott EU-IMF e program azt a három célkitűzést tükrözi, amelyet az imént említettem, különös tekintettel arra, hogy úgy dönt, az a döntés született, hogy csak a biztosítéka nem rendelkező hitelezők követelésének leírásáról, illetve a, a, a, próbáljuk a, a tőke igényt fedezni. Azt hiszem, hogy a hitelezők nem jártak rosszabbul, mint hogyha felszámolásra kerültek volna a bankok, ez volt a másik alternatíva. Ez egyébként azért volt szükséges, hogy az államadóság fenntartató legyen. Arról is beszél, hogy fenntartató, kiegyensúlyozott növekedés feltételét is megteremti. Ezen kívül az EU-IMF program értelmében a ciprusi bankágazat fokozatosan egyre kisebb lesz, majd 550%-ról 350%-ra csökkentjük a GDP arányában véve a banki ágazat súlyát a gazdaságban. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló helyzetek kialakulását. Az EU IMF program szerint a 10 százezer, eh, elnézést, százezer euró alatti eh, betétek eh, teljes védelmét garantáljuk, így tehát a bank felszámolási stratégia nem veszélyezteti a kis betéteseket. sajnos módon még nem stabilizálódott a banki ágazat, és a, éppen ezért átmeneti és arányos tőke megszorításokat, például a betétesek pénz kivételi lehetőségének korlátozását kell bevezetnünk. Ez rövid távú kockázatok nagyon magasak, és a recesszió is kihatással volt a bankok mérlegére. Túlságosan nagy mértékben függnek a likviditási segélykerektől a bankok, éppen ezért további lépésekre van szükség a banki pénzügyi szektor reformjának végrehajtásához, hogy az egész ágazat életképes lehessen. Most átérnék arra, hogy milyen, eh, mit tanulhatunk ebből a ciprusi esetből. Úgy vélem, hogy a ciprusi eset egyértelműen jelzi számunkra azt, hogy minél hamarabb eh, létre kell hoznunk egy Európai Bankuniót. Hiszen csak ebben az esetben tudjuk megállítani ezt a negatív eh, kapcsolatot az állam és a banki ágazatok között. Megmutatta a ciprusi eset, hogy az egységes felül, felügyeleti mechanizmus életbelépetése elengedhetetlen, a központi felügyelet, illetve a makroprudenciális eszközök hatékony használatával meg tudjuk akadályozni azt, hogy ilyen pénzügyi egyensúlytalanság alakuljon ki. Így a pénzügyi ágazat ellenállóbb, életképesebb lesz olyan lesz, ami a fenntartható növekedéshez a reálgazdaságban hozzá tud járulni. Másodszorban azt is megmutatta a ciprusi eset, hogy sürgősen szükségünk van a pénzintézetek átalakítását szolgál európai keretre, veszteségrendezési keretre, egy ex ante bail-in, azaz magántőkéből történő feltőkésítési szabályokra, az úgynevezett bail tehát a veszteségrendezésbe bevonható eszközök pufferjeire, illetve a betétes preferenciára vonatkozó közös szabályokat jelent. Az utóbbit illetően a, a betéteseknek a hitelezők hierarchiában legfelülre kell sorolódnia, éppen azért, hogy védjük őket, így a pénzügyi stabilitás kockázatát is csökkenthetjük, a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot garantálhatjuk. Harmadsorban a ciprusi eset azt is megmutatta, hogy egy egységes, egységes veszteségrendezési mechanizmusra van szó, ami alapvető pillére lehet az Európai Bankuniónak, és szerintünk az egységes felügyeleti mechanizmus fontos kiegészítője. Ehhez az kell, hogy egy nagyon nagy, erős központi hatóság időben és objektíven hozzon ilyen döntéseket éppen a veszteség rendezés költségeinek csökkentés érdekében. Ez az egységes mechanizmus mögött egy európai European Resolution Fund, tehát egy európai veszteségrendezési alap is kell, hogy álljon, amely fiskálisan semleges állami hátteret biztosítanak. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani, most pedig várom a kérdéseiket. Thank you very much we now go to the... Köszönöm. Jean-Paul Gauzès az, els, Gauzès az első kérdés, feltéve a néppárt részéről. Madame le Président, c'est à Monsieur le Vice-président Ren. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt vannak. Rén úrhoz szólok először. Nagyra értékelem, ahogy leírta a helyzetet azonban nem igazán tudom támogatni azokat a következtetéseket, amelyeket levont e, ezzel kapcsolatban. Az, e, ellen, az egyetlen kérdésem az, hogy az Európai Bizottságban meg lesz-e a szándék, e, meg lesznek, vannak-e eszközök arra, hogy valóban meghozza ezeket az intézkedéseket, amelyeket levont következtetésként. A látjuk azt, hogy a kormányok mennyiben korlátozott eszközöket bocsátanak rendelkezésre. Biztos úr azt mondta, hogy nem igazán láttuk előre a kockázatot, és nem igazán értékeltük megfelelően ennek a kockázatait, ami történt Cipruson, vagy pedig hát Ciprusban sikerült hát egy kicsit elhomályosítani a helyzetet. Az Európai Bizottság egyes döntéseit bizonyos országok, mint például az én hazám is, nem megfelelően értelmezték. Például a határidőt, amelyet meghatározott az Európai Bizottság. Ugye meg kell eh, találni, vissza kell találni a eh, pénzügyi stabilitás ösvényére, ez eh, elengedhetetlen ahhoz, hogy a célokat elérjük. Azonban Barózó elnök bizonyos által elmondottak, illetve általában az a klíma, amelyben ez a ciprusi válság kirobbant, ez is oda vezetett, hogy ezek a késlekedések, vagy a határidő módosítást úgy értelmezték, mintha teljesen átalakult volna a segítségnyújtási szerkezet. Nos, ön kiválóan képviseli az Európai Bizottságot, és kiválóan elmagyarázta, hogy mi a helyzet. és tájékoztatott bennünket az Európai Bizottság döntéséről, és Ezek a döntések és ezek az intézkedések az elkövetkezendő két-három évben mutatkoznak, ezeknek a hatása az elkövetkezendő két-három évben mutatkozik majd meg. A mi frakciónk soraiban ön a megfelelő támogatást mindenképpen meg fogja kapni, meg fogja találni ezek a megjegyzéseim. Köszönöm. Köszönöm. Ez nem is igazán kérdés volt, de kíván reagálni azért? Igen, én azért kivettem a sorok között néhány kérdést, észleltem, köszönöm az észrevételt, köszönöm ezt a visszacsatolást. Nos, arra a kérdésre, hogy megvan a szükséges forrás a bizottságnak, és megvan ehhez az akarata, hogy a tagállamokat befolyásolja. Nos, hát az akaratra vonatkozóan azt mondanám, hogy igen, ami pedig a forrásokat illeti, hát ezt egy kicsit taglaltabban kéne megválaszolni. Az európai pénzügyi stabilitási eszköz és mechanizmus létrehozása nagyon fontos döntés volt 2010 májusában. A bizottság azt javasolta, hogy ezt a az európai stabilitási mechanizmust EU-s költségvetési alapon hozzuk létre, és ehhez különböző polgári garanciák is járulnának, tehát mindez közösségi kereteken belül működne. Május 9-éről 10-ére virradóra az történt, hogy az EFSM, ami 60 milliárd eurós közösségi eszköz, és ez a 440 milliárdos új kormányközi eszköz megvalósult. Nos, hát sajnálatos módon a források nem voltak túlságosan bőkezőek, így aztán az euró övezetnek újra kellett építeni a pénzügyi stabilitását, úgy, hogy egy állandó stabilitási mechanizmust hoz létre, és ez, ez volt a célunk igazából az eredeti, az eredeti döntéssel is. Nos, pénzügyi, stabilitá pénzügyi segítségnyújtási programokat hoztunk létre a, a tagállamok nevében. Elnök, köszönöm szépen. Lisa Ferreira következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy ellátogattak ide. Nos, Ciprussal kapcsolatban ugye fölmerülnek különböző kérdések. A, az igazi problémás időszak másfél évig tartott, pontosan ez alatt az idő alatt számos új európai döntés született pénzügyi stabilitásról, mechanizmusokról, stb. stb. A kérdésem az, hogy miért tartott ez ilyen sokáig? És ugye elég sok volt a különböző meg, véleménykülönbség az állam és a bankok szétválasztása, aztán a betétek védelme, avagy nem védelme. E, arra azok nem garantáltak, amelyek 100 ezer euró alatt voltak, aztán, hogy a részvényesek fizetnének először a bank csődbe menése esetén. Második kérdés az EKB-nak. Ajánlásokat tettek a tagállamoknak, a tagállamok felé. Kérdésem az, hogy mindez a, szüb, mindez a felügyeleten keresztül történt egy Ciprusban volt, tudjuk, hogy voltak különböző stressztesztek, illetve még likviditás is, támogatást is adott az LKB e a ciprusi banknak. Mindeközben egy olyan tanács is föl, egy olyan szerv is fölállt, amely a rendszerszerű kockázatot vizsgálta. Ennek a szervnek nem kellett volna előre látni a következményeket? Alelnök úr, önnek az a feladata, hogy az eurót védje. Nem lehetett volna előre látni, hogy mennyire terjed majd ez a negatív hatás? Az első döntésből ez nem következett? Aztán a második kérdésem a trojkában való munkára vonatkozik. Teljesen egyetértek azzal a javaslatával, hogy a trojkát helyestesíteni kell valamivel. Úgy tűnik, hogy a trojkákban soha senki nem felelős semmiért le, jelenleg egy kiigazítási program fut, ami azt jelenti, hogy 15%-os bevételi kiesésről beszélhetünk az érintett ország esetében. Szerintem a trojka státuszból, vagy ebből a fázisból túl kell lépni. A kormányközi rendszerből egy igazi közösségi rendszer felé kéne elmozdulni. Elnök az EKB képviselőnek adom meg először a szót. Tessék. Köszönöm szépen, Ferére asszony. Köszönöm a kérdést. Azt a kérdést tette fel, hogy miért tartott mindez ilyen sokáig, és mit is tett pontosan eközben az LKB. E Miután különleges politikai és gazdasági körülményekről beszélhetünk, Cipruson, és az euró övezeten, euró csoporton belül is, az igazi, a, a tárgyalások, tehát a szorosan vett tárgyalások túl sokáig tartottak. Eközben pedig a bankrendszer helyzete kritikussá vált. A ciprusi hatóságok már kértek tavaly júniusban pénzügyi segítséget. Bizonyára tudják azt is, hogy a programot végül idén márciusban tudtuk lezárni, akkor tudunk megállapodni. Köz, eközben nem tudtunk megállapodást kötni a trojka intézményei és a ciprusi hatóságok között, amit aztán ugye az euró, euró csoport felé lehetett volna továbbítani. Nem lehetett memorandum of understanding-et elérni, nem, lehet egy ilyet, nem lehetett egy ilyet létrehozni, amelynek meglettek volna azok, a, amelyekben meglettek volna a szükséges célkütőzéseket, tehát hogy fenntartható fejlődés, növekedés megtörténjen, hogy a stabilitás meglegyen, és a megfelelő kockázati garanciákat is megadjuk. A trojkában nem volt semmiféle olyan nézeteltérés, ami indokolta volna ezt a hosszadalmas folyamatot. Egész egyszerűen nehéz volt a csomag összes elemét összehozni, tehát a ciprusi hatóságokkal nem tudtuk úgy megállapodni, hogy a csomag minden eleme benne legyen ebben a megállapodásban. Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy túl sokáig tartott a folyamat, túl hosszú volt, és ez e közben súlyosbodott a helyzet a banki szektorban. Az LKB e nem ad egyébként ajánlásokat bankoknak, hiszen még nem vagyunk felügyeleti szerv. Az egyik tanulság az, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus mennyire fontos. Jelen esetben az ország két legnagyobb bankja egységes európai felügyelet alá került volna. Ez is egyértelműen mutatja azt, hogy európai banki felügyeletre van szükség. Mi, nekünk nem volt felügyeleti szerepünk, hanem ezt a szerepet a Ciprusi Központi Bank látta el. Azt a kérdését is meg tudom érteni, hogy mikor tudunk a trojka működésére pontot tenni. Nos, mi azt szeretnénk, hogyha igazi EU intézményi nőné ki ez magát, egy kormányközi intézmény, amelyet azért alakítottunk ki, mert válságkezelési módszerként nem volt egyszerűen más. Gyorsan kellett valamit lépni, a szerződések értelmében, és én nem, a, nem az ESM-et szeretném kritizálni, egyszerűen egyfajta intézményi hiány volt, de válság közepette kellett valamiről gyorsan dönteni. A válságkezelési módszer egyéb elemeit meg lehet változtatni, de szerintem most egy folyamat közepén, vagy a válság közepén nem kéne a trojka rendszert megváltoztatni. Az ember sok mindent hall. Én részt vettem a trojka munkájába. A trojka szerintem elég jól működik néha eltér az intézmények eltér az intézmények véleménye, de hát még az intézményeken belül is néha eltér a, a vélemény. Van, aki inkább a pénzügyi stabilitásra koncentrál, mások a növekedésre, tehát még az IMF-en belül is megvan ez a két ág. Én nem változtatnám meg a trojka rendszert a válság közepén, nincs igazi jobb eszközünk most, de hosszú távon egyetértek valóban egy igazi EU szintű rendszert kell kialakítani, amely azt jelenti, hogy az Európai Parlament elszámoltatható, illetve az Európai Bizottság áll a rendszer középpontjában. Can you, did you wish to add anything? Oli, szeretné, Oli szeretné valamit hozzáfűzni? A Jörg által elmondottakkal nagyjából egyetértek. Perez asszony kérdésére még annyit elmondanék, hogy miért tartott ilyen sokáig. Jörgnek igaza van, ez a ciprusi helyzettel és az eurózóna helyzetével egyaránt összefügg. Az elmúlt évek válságkezelési tapasztalataival eh, a zsebemben mondom, hogy eh, láttuk, hogy Ciprus lehetetlen eh, gazdasági helyzetbe került. Először is a valós helyzete tagadása az, az első jellemző, a másik az a finanszírozás elapadása. Cipruson, Ciprus 2011-ben egy orosz eh, hitellel eh, elodázhatta a probléma kirobbanását, de nem sikerült megoldást találni a gazdaság egyensúlytalanságra, illetve a pénzügyi ágazat problémáira, és így végül e, így e, még korlátozottabbak voltak a mozgásterünk, mint lett volna korábban. A TUPEC úgy vélem, hogy a megelőző eszközök újabb, e, megelőző eszközök tárházát tovább bővíti, majd így közép és hosszú távon. Az eurózón reformjával kapcsolatban szintén egyetértek Jörgel. Ez az eurózóna tagállamok között is komoly problémákat okozott, hiszen nagyon nagy terhet ró ez mindent félre. Valóban a gazdaság és monetáris uniót újra kell gondolni, a feltételekhez kötött pénzügyi támogatást kell bevezetni hogyha nem egyhangúsággal, hanem 85%-kal is hozhat döntéseket az EMF, akkor az eurózóna miért ne tehetné ugyanezt így a minősített többségi döntéshozatal e, mindenkinek jobb lenne, és a közösségi módszeren belüli szerepünk megerősödne az Európai Bizottság részéről. Köszönöm ezeket a fontos kérdéseket, mondja az elnök asszony, e, és a válaszokat. E, persze kevés az időnk, sőt az idő, illetve egy szocialista hozzászóló majd kimarad a sorból. Teodoros Sziklákis az ALDE nevében a következő kérdés feltevő. Köszönöm szépen! Szeretném mind a két meghívottnak megköszönni, hogy ilyen őszintén válaszolnak a kérdésekre, tehát valódi párbeszédre került sor. A kérdésem az LKB-hez szól, és ez lehet, hogy <laughs> nehéz lesz. Nos, ez a likviditási segélykeret, ez jelenleg nem likvid, de megbízható intézményeknek jár. 2011 végén a Lájkinál 3,5 milliárdra rúgott ez az összeg. Az ön véleménye szerint a teljes veszteség után a minimális tőke feltételek vagy elvárások alá csökkent a pénz, majd az ilyen át 3,5-ről 9,6 milliárdra csökkentették május, június, július során, 2012-ben. Tehát ez a ciprusi GDP 50%-át tette ki. Mikor született meg az a döntés, hogy a likviditási segélykeretet 3,5-ről 9,6 milliárdra növeljék, és vajon mikor született az a döntés, hogy a Laiki megbízható, pénzügyileg megbízható bank? Másodszor, mi a miért nem lehetséges ezt az összeget a ciprusi állami forrásokból finanszírozni, illetve látják-e azt, hogy azáltal, hogy lehetővé tették azt, hogy a GDP 50%-át kitevő likviditási segélykeretet kapjon egy nem szolvens bank, látják-e azt, hogy ez, ez mind a parlament jóváhagyása és ezzel a polgárok jóvágyása nélkül történt, és ez a 9,5 milliárd mégiscsak a magánszektorba vándorolt bizonyos személyek zsebébe. Hát ez valóban az LKB-nak szóló kérdés, mondja az elnök. Nos, megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést, köszönöm. Ahogy ön helyesen mondta, a likviditási segélykeretnek a célja a megbízható bankok kisegítése, amelyek átmenetileg likviditási nehézségekbe kerül, kerültek. Nos, három lépésből állt ez a segélykeret nyújtás a Laiki Banknak. Az első lépésre 2010-2011-ben került sor. Ez a bank elvesztette a magánpiacon való finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a válságnak köszönhetően, illetve nagy veszteségeket könyvelhetett el a görög kötvény üzletei miatt. Szeptember 2011-re eh, likviditási és ezt kísérő problémákkal, kockázatokkal nézett szembe eh, ez a bank. A eh, bank, központi bank feladata lett volna, vagy volt a banknak a megsegítése. 2011 2011 végére a teljes veszteségek, a veszteség hatalmas összeget ért el, ahogy ön is ér, említette, a Laiki, Laiki banknak a minimális tőke összege a minimál, minimum alá csökkent. A 1,8 milliárdot szerettek volna, bevételt szerettek volna egy új kötvény kibocsátásával elérni. 2012. július másodikán amiatt, mert ez a kötvénykibocsátás nem volt fedezett, az LKB úgy döntött, hogy a Laiki bankot törli a valuta üzletfelek, vagy monetáris üzletfelek listájáról. E, innentől kezdve a, az likviditási segélykeret összege emelkedett. Harmadszor azok a, úgy döntött az EKB, hogy a ciprusi bank azok a ciprusi bankok, amelyek részesülnek a segélykeretből, ezek nem tekinthetők megbízható bankoknak, mert a segélykeret rendelkezésre állása nélkül nem rendelkeznek a megfelelő likviditással. Idén, március 21-én a, úgy döntött az EKB kormányzó tanácsa, hogy csak akkor kaphatják meg a likviditási segélykeret összegét, hogyha a mm, feltételeket teljesítik. Ami történt, az a következő. A meglévő szabályok, tehát a segélykeretre vonatkozó meglévő szabályok, illetve a, fel, illetve a logika, amely mentén a döntések születtek, ezek nem különböztek a más országok esetében alkalmazott helyzettől. Hasonló volt ez a görög helyzettől. Csak akkor kaphat valaki likviditási segélykeretet, hogyha megbízható banknak számít, vagy világos, hogy világos ütemterv van arra, hogy hogyan válik hamarosan újra megbízható banká. Tehát nem volt semmiféle külön elbánás, hasonló volt ez a görög helyzethez, és a Nemzeti Bank nyújthat likviditási segélykeretet, de ahogy megbeszéltük, vagy ahogy már mondtuk, az EMU tárgyalásai nagyon sokáig tartottak, összehasonlítva más országokkal. Egy bizonyos időpontban már nem volt világos, hogy valóban létezik-e perspektívája a programnak, és valóban megbízhatóvá válnak-e a bankok. Bocsánat, nem tudok már időt adni, mondja az elnök. Elnézést, de nem kaptam választ. Nem kaptam választ a kérdésemre. Well, we, can we have... We have a lot of questions to... Nagyon sok kérdés van, mondja az elnök. Kérem, hogy írásban nyújtsa be a kiegészítő kérdését. Le, Bokros Lajos következik. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok szeretettel köszöntöm a biztos urat. Nekem is elég kemény kérdésem van. Minden tiszteletem mellett az Európai Bizottság miért ignorálja az országok közötti kapcsolatokat, eh, akár pénzügyi, akár bankszinten? Eh, miért nem veszik, miért csak akkor veszik ezeket észre, amikor már túl késő van az LKB-ben, LKB-ben, amikor eh, múlt héten, már amikor teljesen, teljesen világos volt, hogy a e, ciprusi bankok abszolút e, megbíz, nem megbízhatók, e, és nem tudnak fizetni a görög üzleteiknek köszönhetően. A legnagyobb ciprusi bankoknak nem volt erős külföldi eh, tulajdonosuk, ezért világos volt, hogy a újra tőkésítés terhe teljesen a, eh, egyértelműen a ciprusi államot terheli. Az is világos volt, eh, hogy mivel a ciprusi bankrendszer hétszeresen meghaladja, mérete hétszeresen meghaladja a ciprusi GDP-t, az is világos volt, hogy a ciprusi állam egyedül nem tudja ezt az újratőkésítést elvégezni. Ez már öt éve is világos volt. Ez nem tavaly vált világossá, és nem fél éve. Akkor miért nem veszik észre ezt a, ezt a teljesen világos és, te, és nagyon összefonódó kapcsolatokat a bankrendszerek és az országok között. Mivel van még egy kis időnk, lenne egy kis lábjegyzetem. Szlovénia a következő ország, amelyre bankválság várhat. Világos, 22 éve Világos, hogy a szlovén állam soha nem próbált valódi újratőkésítést, privatizációt eszközölni. A belső kormányzás nagyon gyenge, a kockázatkezelés nem létezik, és hatalmas adósságokat halmoztak fel, a GDP 25%-ára rúgnak ezek. A biztos, vagy a bizottság pedig beengedte, befogadta Szlovéniát az eurozóna országai közé, és ez hát mérgező hatással lehet az eurozónában. Az én kérdésem tehát csak annyi, hogy miért nem látják időben ezeket a szoros összefonódásokat? Köszönöm szépen a kérdését. Ami Szlovéniát illeti, ez nagyon konkrét kérdés, és nagyon egyértelmű megjegyzés, amiben benne volt a kérdés. Szlovéniában túlzott makrogazdasági egyensúlytalanság létezik a bankágazatban és a közfinanszírozási rendszerben meglévő problémák miatt. És ezeket azonosítottuk és hangsúlyoztuk ezeket a makro gazdasági egyensúlytalansági jelentés elkészítése során. És azt várjuk, a napokban várjuk azt, hogy felülvizsgált és korrigált programot, cselekvési tervet kapunk Szlovéniától ezen problémák megoldására, Május 29-én fogunk visszatérni erre, amikor az ország specifikus ajánlásokat kiadjuk. Meglátjuk akkor, hogy további lépésekre van-e szükség, az alapján, hogy mennyire meggyőző és mennyire konkrét javaslatokat tesz Szlovénia. Ami a fenntarthatatlan egyensúlytalanság kialakulását illeti Cipruson, egyetértek önnel, ez valóban rendkívül sajnálatos, hogy ilyen sokáig tartott, míg világosan láttuk, hogy Cipruson túldimenzionált a bankrendszer, és e miatt fenntarthatatlan egyensúlytalanságok alakulnak ki. Ez nagyban összefügg a pénzügyi felügyelettel, a bankfelügyelettel és a szabályozókkal. Nagy kihívás egy kis ország számára a bankrendszert felügyelni. A bank azok a bank ágazatok, amelyek regionális pénzügyi habként működnek, mint például Ciprus, külön felügyeletet, különleges felügyeletet igényelnek a túlzott kockázatok elkerülése érdekében. Ez volt a kulcsfontosságú pontja a pénzügyi és a pénzügyi felügyeleti és szabályozó rendszer létrehozásának, illetve reformjának Európában annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen fenntarthatatlan bankágazatok kialakulását. Valóban szükség van a bankunióra és az egységes felügyeleti rendszerre. Köszönöm szépen. Filip Lamberts következik zölde. Everyone, welcome, Mr. Jó napot kívánok! Rasmussen úrhoz fordulok, azt hiszem most először tudok kérdést intézni önhöz. Olima megúsztad, legalábbis a részemről. Először is az EKB legnagyobb hitelezőjétől érkezik. Sokan donorországról beszélnek, szerintem a donor és a hitelező között komoly különbség van, de mindegy. Beszélt a ciprusi banki ágazat nagyságáról, akkor jól veszem ki a szavaiból, hogy kisországok, kis bankok nagy országok, nagy bankok, ez a belső piac logikája. De nem ez a fő kérdésem. Ön azt mondja, hogy a ciprusi GDP 12,5%-kal fog csökkenni az elkövetkezendő két évben. Alig hiszek a szememnek, hogy a fülemnek, amikor ezt olvasom és hallom. A hitelesség problémája merül fel, itt visszatérő tendenciát látok Görögország, ugyanez volt az LKB ragaszkodott ahhoz a véleményehez, hogy Görögország soha nem kerülne csőd helyzetbe, miközben mindenkinek, mindenki számára világos volt, hogy fizetésképtelenné fog válni komolyan felmerül bennem a kérdés, hogy a, az fenntarthatóságára vonatkozó elemzések, amelyet a bizottság EKB végeznek, e, mennyire tükrözik a valóságot, vagy inkább próbálják a helyzethez igazítani az elemzést. A ciprusi gazdaság sokkal többel fog, e, a GDP sokkal többel fog csökkenni, mint 12,5 ez és az, hogy alábecsülik ezt a negatív növekedést, ezt gondolom azért van, mert eh, a, a hitelező országokkal el akarják hitetni, hogy nem, fog, nem lesz olyan fájdalmas. De hát így a tervek nem hitelesek, ami a piaci bizonytalanságot hoz létre, és menet közben úgyis felül kell majd vizsgálni őket. Kérdésem tehát a következő. Oli Rén szavaival élve, ez a az, hogy tagadásban vagyunk, ez nem teszi költségesebbé a veszteségrendezést? Egyébként nem csak Cipruson, hanem a hitelező országokban is? Mr. Lambert, thanks. That... Lambert úr, köszönöm, hogy ért ezzel a privilégiummal, hogy kérdést intéz hozzám, számomra is hasonló megtiszteltetés Eh, hogy erre válaszolhatok. Igen, az útlevelem német, mandátumom azonban európai, és ennél is maradnék. Ami a banki ágazat, ciprusi banki ágazat nagyságát illeti, nos, eh, nem túlságosan eh, leegyszerűsítjük a helyzetet, hogyha csak a GDP arányában vizsgáljuk a banki ágazatot. Hogyha ezt a megközelítést követjük, akkor eh, az euróövezet más országaihoz hasonló a helyzet. De mondom, ez túl egyszerű leegyszerűsítése a helyzetnek. Ciprus attól különleges és egyedi, hogy ekkora volt a banki ágazat a GDP arányában kifejezve, illetve az eh, eszközök és a kintlevőségek eh, aránya tette igazán sajátossá a helyzetet. Tehát még egyszer mondom, ezt az egész összképet kell tekinteni. Egyetértek azzal, hogy ha tagadásban van az ember, nem ismeri, el az, nem ismeri fel a valós helyzetet a program elfogadása vagy végrehajtása közben, akkor az egész euróvezet számára több költséggel, többet költséggel jár majd. Amikor ma feltették azt a kérdést Oli barátomnak, hogy az Európai Bizottság miért nem tett valamit korábban, miért nem tett többet, akkor emlékeztetném önöket arra, hogy a Tupekt eh, tárgyalása hogyan alakultak. Az eredeti, változ, eredeti változatban ugyanis le, eh, szerepelt egy olyan hatáskörjavaslat az Európai Bizottságra, ami az euróvezet eh, egészére ne? azonban ez a rendelkezés tervezet nem élte túl a tárgyalásokat. Mi persze az LKB mm, nagyon is szerette volna, hogy az Európai Bizottságnak ilyen hatásköre lett volna, de a tanácsban nem érte túl a tárgyalásokat ez a rendelkezés. Áttérve a következő kérdésére, a növekedéssel kapcsolatos kilátások kérdését illetően Valóban, várakozásaink szerint a gazdaság jelentősen, a gazdaság növekedés jelentősen csökken majd, 13 száz, mínusz 13 százalékot e, várunk, míg a belföldi kereslet várhatóan 20%-kal csökken majd ugyanezen időszak alatt? A bizottság és az LKB közös elemzése szerint a ciprusi gazdaság 2015-ben indulhatna újra növekedés, léphet újra növekedési pályára, és ennek következtében a, egy kisebb és ellenállóbb banki ágazat hozzájárulhat a gazdasági növekedés újraindításához. Ugyanakkor rövid és középtávon egyaránt makro kockázatokról kell beszélni. És csak akkor lehet ezeket megelőzni igazából, hogyha nagyon határozottan hagyjuk végre ezt az EU-IMF programot. Bizonytalanság igen nagy, tehát a gazdasági növekedés alakulását igen nehéz pontosan megbecsülni. A ciprusi gazdaságnak üzleti modellt kell váltania, ez kétségtelen, az bebizonyosodott, hogy a jelenleg üzleti modell eh, fenntarthatatlan, de az üzleti modellváltás azt is jelenti egyben, hogy szerkezetváltásra van szükség. Ezt azonban egy meglévő üzleti modellen belül végrehajtani nagyon nehéz. Tehát gazdasági szerkezetváltás még nehezebb teszi a helyzetet. in two years. Azt akarom mondani, hogy két év alatt nem lehet teljesen átalakítani a gazdaságot, hanem tovább tart majd ez? Azt hiszem, most már tovább kell lépnünk. A következő kérdésre Gújétől érkezik ez a kérdés, Nikolas Huntis. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ciprus a negyedik olyan állam, amelyik a trojkától várta a megmentést, a segítséget. Nos, nem tudom, hogy ki lesz a következő, ki követi majd Ciprus, melyik ország lesz a következő áldozat. Ennek a veszteségrendezési mechanizmusnak két ága van, az egyik stabilitást megoldása, a másik pedig a bankok tőkésítése. Nos, Cipruson annak ellenére, hogy az eredmények példások voltak, még Németországgal összehasonlítva is. Nos, ennek ellenére Ciprus azt, azt az utat választotta, hogy a trojkához fordul segítségért, segítségért és láttuk, hogy ez milyen, ez milyen következményekkel járt. A Ciprusnak adott pénzügyi segítséggel kapcsolatban nem pontosan értem a helyzetet. Először arról volt szó, hogy 17 milliárd, most már 23,5 milliárd euróról van szó. Milyen pontos összeg? 10, EU, 10 milliárd eurót, 10 millió, milliárd eurót tudjuk, hogy honnan jönne a likviditási segélykeretből, de a többi 13, amit a ciprusaknak kéne valahogyan, valahonnan összeszedni, ezt hogy teszik majd meg? Milyen forrásokból? Még akkor is, hogyha Ciprus kérheti a herkat után a támogatást, ez nem lesz elegendő. Valahonnan elő kell keríteni a pénzt. Azt viszont láthatjuk, hogy az felmerült a ciprusiakban, hogy az energetikai szektor privatizációjából finanszíroznák a dolgot. Most rátérek a konkrét kérdésre. Gondoltak arra, hogy hogy Ciprus esetleg hozzájuthatna bizonyos profithoz a szén, szénhidrogén erőforrások értékesítéséből? Elképzelhető, hogy ezt hogy ezt össze lehet kapcsolni más hitelezői tevékenységével? Köszönöm. Thank you. Thank you. Oli Rén vála, válaszol erre. Köszönöm szépen, Huntis úr. Nos, említette a Memorandum of Understanding-et. Igazából a Ciprus, a ciprusi kormány kérte ezt. Én jobban örültem volna annak, hogyha Ciprus maga meg tudja oldani, vagy tudja kezelni a gazdasági problémáit program nélkül, de erre ne, ez nem volt lehetőség. Ha ezt így tették volna, annak nagyon súlyos hatása lett volna a ciprusi lakosságra. Ön a finanszírozási szükséglettel, a finanszírozási forrásokkal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Valóban többféle számadat merült fel a vita során, az összegre vonatkozóan. Az emberek többféle dolgot próbáltak összehasonlítani, próbálom egyszerűsítve elmondom a dolgot de talán ha így egyszerűben fogalmazom, fogalmazok, az jobban érthető. Tehát az első döntés nem, a végső döntés volt, az első döntés nettó összegeket tartalmaz, a második pedig egy bruttó összeg, amely a belső, a belső ö, eszközök mobilizációjával kapcsolatos. Nos, ezért nagyobb a második adat, ugye körülbelül 70 milliárd lenne belső forrásokból, ebben benne lenne a veszteségrendezési mechanizmus is esetleg, és ugye ennek vannak pénzügyi megszorításai. Ez a tükörképe annak a 10 milliárd eurónak, amit a eurozóna tagállamai maximumként, illetve parlamentjei maximumként megszabtak. a privatizációval kapcsolatban is feltett egy kérdést a földgáz felhasználásával kapcsolatban. Nos, a program keretében néhány állami vállalatot privatizálni fognak, ez a finanszírozás egyik forrása, és ez részét képezi a Memorandum of Understandingnek. a földgázból érkező bevétel nem képezi a program részét. Gondolom erre utalt a kérdésébe. Elnök, köszönöm szépen. Most a néppárt következik, Werner Lange. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy nem az államok és nem a bankok felelősek a válságért, hanem a trojka, hogyha meghallgatom az legutóbbi hozzászólásokat. A gazdasági, politikai rossz döntéseket az államok hozták. Miért 15 hónapig tartott? Még végre sikerült létrehozni azt a cselekvő képességet, amelyel el lehetett indulni a válság megoldásához vezető úton. Nem a trojka a probléma, a trojka a megoldás része, nem egy tartós megoldás, de a megoldás része mindenképpen ezt hangsúlyozni szeretném. Ez nem jelenti azt, hogy minden, amit a trojka javasol, azt kritikátlanul el kell fogadni. Nem, ennek az ellentéte igaz. Az én kérdésem egyrészt a bizottsághoz szól. Hogy fordulhatott az elő, hogy az első tárgyalási fordulóban a 25 ezer euró fölötti betétekre vonatkozott volna már, és ez nagyban megrendítette a bizalmat, és ez az Európai Uniós szabályok ellen szól. A második kérdésem pedig Asmussen úrhoz szól. Nem, nem az-e a helyzet, mint ahogy a liberális kollega föltette a kérdést. Az EKB no, túl sokáig adott olcsó pénzt, hogy a ciprusi bankok még további, nem tudom, 4,5 milliárdnyi kockázatos görög kötvényeket, államkötvényeket vásárolhattak, amikor már világos volt a válság. Az utolsó kérdésem, most itt van Ciprus, a GDP 7-szeres bankszektorában, Írország a GDP 12%-os bankszektorával, Írországban megfelelő úton megy a, a fejlődés, csökken a bankrendszer. A Máltán megint hétszeres, Luxemburgban 27-szerese a bankszektor a GDP-nek. Nos, a kérdésem, ez mennyiben megengedhető, mennyiben uralható továbbra is a helyzet, hogyha ennyire eluralkodik rajtunk a bankszektor? Mind a kettő, mind a kettő, mindkettőjüknek megadom a szót, természetesen a válaszhoz, de kérem próbáljanak röviden válaszolni. Uh, Oli Rénnek adom meg először a szót. Igen, igyekszem uh, um, összeszedett lenni, és rövid. A lényeg, Langen úr, hogy valóban a gazdasági irányítás reformja, uh, amelyet együtt végzünk, ebben a az ilyen típusú gazdasági egyensúlytalanságok megelőzésére koncentrálunk, hiszen ezek jelentik a válság gyökerét. A megelőzés mindig jobb, mint a korrekció, mint ahogy ezt sikerült megtanulnunk, megfizettük a tanulópénzt, úgyhogy igyekszünk a jövőben az eurozónában elkerülni az ilyen súlyos makrogazdasági egyensúlytalanságot. Ami az eurozónát illeti, ez az ön által említett csomag a 25 ezeres betétekre vonatkozóan ez volt az első javaslat, de azt korrigáltuk hamarosan. Nagyon nehéz volt megegyezésre jutni a ciprusi programmal kapcsolatban. Több tárgyalási forduló volt a Trojka és a és a ciprusi delegáció között. Ez a tagállamok folyamatos tájékoztatásával történt. Az európai stabilitási mechanizmus ugyanis a tagállamok finanszírozzák, és nagyon nehéz volt megállapodni a finanszírozás feltételeiben. Ebben az összefüggésben el kell mondanom, hogy a döntésképtelenség, a késlekedések, és a nagy pénzügyi korlátozások, korlátok nagyban korlátozták a rendelkezésre álló opciókat, főleg az a tény, hogy az euró zónás tagállamoknak valóban el kellett köteleződni a 10 milliárdos segítségnyújtás mellett, és ez oda vezetett, hogy Ciprusnak érdemi belső forrásokat kellett mozgósítani ahhoz, hogy egyáltalán létrejöhessen a csomag. Végeredményben, ha nem állapodtunk volna meg, az rosszabb lett volna, mert ezzel minden betét kockázat, kockázatnak lett volna kitéve. Végül is sikerült egy betét garancia rendszert, a betét garancia rendszert helyre állítani ha ez nem történt volna meg, ez a megállapodás, akkor sokkal rosszabb lett volna a helyzet. Végül az első döntés után az eurozóna konferencia hívás keretében a ciprusi parlamentet is bevonva tárgyalt, és ebben az összefüggésben a trojkán belüli egyhangúsággal világossá vált, hogy világossá vált, hogy nyilván eh, előnyösebb a 100 ezer eh, euró alatti betéteket meg nem adóztató eh, megoldás. A ciprusi hatóságok ezt a tanácsot elfogadták, ez, ezután gyors korrektív döntésekre került sor az eurozónában és a ciprusi hatóságok részéről, a végső döntésben, tehát nem szerepel ez az illeték a 100 ezer alatti betétekre, és ezeknek a garanciája vagy biztosítása helyreállt. Nos, hallottunk néhány kommentárt a likviditási kérdésekről, illetve a luxemburgi bankszektor méretéről. Most megadom a szót az LKB-nak e hogy megválaszolja az erre vonatkozó kérdéseket. Első rész. A Ciprusi Központi Bank által likviditási segélykeret nyújtása, főleg a laikinak, és az, a, az volt még a kérdés, hogy miért engedtük, hogy ilyen sok görög kötvényt vásároljon Ciprus már, már válsághelyzetben. Már hallottuk többször is ezt a kérdést, nem tudom, ezt nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megválaszoljam, főleg a második kérdés, még nem vagyok felügyelőszerv, nem vagyunk felügyelőszerv. Úgyhogy amit látunk az LKB kormányzó tanácsában, ez az volt, hogy a bankok alultőkésítettek voltak, és a központi banki likviditási rendelkezések az likviditási segélykeretre ruházottak át. Csak kétharmados többséggel csak akkor tudja ellenezni az likviditási segélykeret nyújtását az LKB kormányzó tanácsa, hogyha ez nem felel meg a rendelkezéseknek. Ami a másik kérdését illeti, hogy egy bankágazat mitől válik sebezhetővé? Hát attól függ. Nem csak a mérete, nem csak az, hogy az ország GDP-hez képest mekkora a bank eh, ágazat, ez megint csak túlságosan leegyszerűsítő megközelítés. Teljesen világos, hogy a szlovén bank ágazat nehéz helyzetben van, valószínűleg további eh, kiegészítő tőkére van eh, szüksége, de az ország bank ágazata a GDP-nek csak 150%-át teszi ki. Míg másik oldalon helyesen idézte Málta, Írország, illetve Luxemburg helyzetét, ahol a GDP többszöröse a bankágazata. Azonban világos, hogy az Európai Unióban nincs olyan bankágazat, amely összehasonlítható a ciprusival. Málta, Írország és Luxemburg nem összehasonlítható Ciprussal. mert meg kell vizsgálni az aktívák és passzívák helyzetét, eszközök és források helyzetét a bankon belül, ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mennyire sebezhető a bank. Vajon túl nagy külföldi betéteket vonz-e be ez a bank? Ez lehet probléma, de nem mindenképpen. A kérdés az is, hogy milyen valutában vonzza eh, be a bank eh, a, a tőkét, és milyen valutában nyújt kamatokat. Tehát van-e valuta árfolyam kockázata? Aztán a bank mérlege eh, mennyire gyorsan bővül? Ez is egy kérdés. Emellett meg kell vizsgálni azt is, hogy mindez a belföldi bank ágazatra korlátozó mm, kockázat, vagy akár jobb helyzetben például Máltán, ahol a bankok nagy része nagy nemzetközi bankok tulajdonában áll, eh, és ezek jobban, jobb pajzsot, védő pajzsot képeznek a kockázatokkal szemben. Tehát, ahogy mondtam, a források és eszközök egyensúlyát is meg kell vizsgálni. Elnök, Nos, nagyon, úgy látszik, hogy nagyon kifutunk az időből, úgyhogy nem minden kérdésre lesz idő, de remélem, hogy akiknek fölírtam a nevét, azok legalább kaphatnak lehetőséget. Gunnar Hockmark néppártól. Disappeared. Eltűnt. Kratza asszony, vagy jön Gunnar? Thank you very much. Uh, I, so it's here you're sitting. Köszönöm. Köszönöm elnézést. Más dolgomokat egy pillanatra. Először is megragadnám a lehetőséget, hogy tájékoztassam a kollégákat, hogy ma reggel megállapodás sikerült elérnünk a e, árnyék előadók között a Recovery Resolution e, ügyben és megköszönöm az árnyék előadóknak a munkájukat. Most pedig átérve a előttünk fekvő kérdésre, elnök asszony, két kérdésem lenne a két vendégünkhöz. Az első, mit milyen következtetéseket vonunk le a ciprusi esetből? Mit tanulhatunk ebből? A stabilitási paktum szabályainak további halasztása mutatta a Ciprus, hogy mivel jár. Hiszen a növekedés és a, a megszorítások szembeállítása miatt sokan mondják, hogy a szabályok alkalmazását el kell halasztani. Szerintem komoly különbség van a két eset között. Az egyik, hogyha a halasztással eredményeket érhetünk el, illetve hogyha valóban lépéseket kell tenni, ha fel kell lépnünk, és Ciprusban láttuk, Cipruson láttuk, hogy mi van akkor, ha nem teszünk semmit, mi van akkor, ha nem tartjuk magunkat a szabályokhoz. Nos, tragikus következményekkel jár ez az adott ország számára. Kérdésem, a vendégeinkhez a következő. Milyen eh, következtetéseket vonhatunk le ebből, mit tanulhatunk ebből a stabilitási paktum szabályainak a betartása tekintetében. Az Európai Bizottság, ha elhasztja a stabilitási paktum eh, betartását, akkor biztosak benne? teljesen biztosak benne, hogy megteszik azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban érdemi indokuk legyen erre a halasztásra? Elsőként Olirén. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni önnek és az árnyék előadóknak, az egész szakbizottságuknak. Fontos eredmény ez a tárgyalásokban. Köszönöm, jó hír ez ez az irányelv, a Recovery and Resolution irányelv a bankunió egyik sarokkövét jelentheti, majd azon bankunióért, aminek, amit most építünk. Lássuk most a, az érdemi kérdését. Mi a tanulság mindebből? mi a tanulsága történtekből. Miért az államháztartás középtávú stabilitását helyezzük előtérbe, illetve a strukturális elemzést a egyszerű nominális célok helyett? Most azért, mert ha a tagállamok lassabb tempóban tudják végrehajtani ezt a fiskális kiigazítást, az sokszor hitelesebb. A szakpolitika módosítása gyakran azért volt lehetséges, és itt két-három ok is van. Egyrészt, mert a fiskális politika hitelessége javult, nehéz körülmények között jobban megy a döntéshozatal. Másodszorban az Európai Központi Bank határozottan lépett fel annak érdekében, hogy a piacokat stabilizálja, és harmadsorban a megerősített gazdasági kormányzás egy olyan ellenálló középtávú keretet biztosít számunkra, amely lehetővé teszi a szegzetváltást és a fiskális politika kiigazítását egyszerre. Emlékeztetném önöket arra, hogy az, ez az eszköztár megfelelő ahhoz, hogy a tagállamok valóban tartsák magukat a vállalásokhoz. A túlzott költségvetési eljárás eh, keretében fogjuk vizsgálni a hónap végén eh, a strukturális reformokat, a fiskális eh, politikát. Azt hiszem június elejére már kis tűztünk egy dátumot, amikor ezekről a fontos kérdésekről részletében tárgyalhatunk. Hökmark úr. De biztos úr, kérdezem még egyszer, biztosak benne, hogy a halasztást kérő tagállamok meghozzák, meghozták a reformokat, ami miatt a halasztást kérték? What is uh, fully secured uh, in uh, what Mit ért azon, hogy biztosak vagyunk benne? Mit, mikor lehetünk az életben bármiben is biztosak? A túlzott költségvetési hiány korrekciójának elhalasztását kérő tagállamok eh, a strukturális reformokra, a szerkezet átalakításra kell, hogy használják, ami a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez járulhat hozzá. Több tagállamban eh, elengedhetetlen, hogy a bátor, határozott lépések szülessenek, annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés lehetőségét kihasználják, a munkahelyeket teremtsenek, tudjuk, hogy erre milyen komoly szükség mutatkozik Európában. Tehát a strukturális reformokat és a fiskális politikát egyszer vizsgáljuk ebben a kontextusban. Például Franciaország esetében talán még fontosabb az, hogy Franciaország konkrét, meggyőző strukturális reformoknak lásson neki, és a gazdasági növekedést a munkahelyteremtést beindítsa. Elnök, 5 percek volt, 7 perc lett belőle, 11-15-kor eh, el kell mennem, remélem, hogy majd Pablo ö, eh, átveszi a, a helyemet, de hát bonyolult kérdésre bonyolult válasz időt igényel az lkd e nak adom meg a szót a neki intézett kérdések megválaszolása érdekében. I'm on a point of order, Pavons. Pervans, na, napirendi kérdés. Call that the, the order... Uh, uh... Igen. A trojka a, a fő témánk. A stabilitási és növekedési paktum eh, menetrendje Franciaországban szerintem nem a trojka dolga. Köszönöm azért eh, Oli Rén válaszát, de nem is értem elnök azt, hogy hogyan engedi, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel, nem ez a napirend. Elnök, én már régen letettem arról, hogy a kedves kollégákat rendre utasítsam, rendre neveljem. on parle des leçons de la crise. Sajnálom, sajnálom, de a válságból levon tanulságokról beszélünk, erről azért csak föl lehet tenni kérdéseket, nem? Okay, with the permission of the chair, I will try to... Az elnök engedélyével megpróbálok röviden válaszolni a kérdésére, Mark úr. Véleményünk szerint van különbség azon országok között, amelyekkel kapcsolatban indítunk programot, és azok között, amelyek között nem, tehát nem véletlenszerű a dolog. A megszorítás kontra növekedés elhibázott vita nyilván senki nincs a növekedés ellen. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet fenntartható növekedést produkálni egy gyors, gyorsan öregedő társadalomban. Véleményünk szerint olyan fiskális politikára van szükség, amely megfelel az egységes valuta stabilitási szükségleteinek. Ez független attól, hogy mi történik Cipruson vagy máshol. Egyszerűen meg kell ezt valósítani. egyrészt fenntartható fejlődést keresünk, és Oli is nyilván egyetért ez, ezzel, a fiskális konszolidáció azonban még egy ideig itt marad. Hiszen nagyon eladósodottak az eurózóna országai. Öt ország van csak, ahol az adósságszint a 60%-os küszöb alatt van. Szlovénia, Szlovákia, Luxemburg, Finnország és Észtország. Ez az az öt ország. Franciaország, Németország és más országok nem szerepelnek ezek között. Ez azt jelenti, hogy, hogy megfelelő fiskális politikára van szükség. Nem, itt nem az USA kongresszusában vagyunk, nem, ez az adóság szint a piacoktól függ. Oli és a kollégái a létező stabilitási és növekedési paktum flexibilitását, rugalmasságát használhatják fel, de az, az egyetem, hogy a GDP 60%-os adóság szintjét kell elérni, és ez az legúj, legutóbbi parlament által ö, hozott jogszabályokban is benne van. Elnök, köszönöm szépen! Antonin Sánchez Presedo következik. Köszönöm szépen! Üdvözlöm mindkét vendégünket. Nos, én inkább kitekintés, vagy kitekintő kérdést kér, tennék fel. Mennyire fenntartható ez a program, mitől, mikor lesz sikeres? IMF azt mondta, hogy a, hogy gazdasági válság van, és hogy a válság eleje óta az USA-ban például nagyobb a növekedés, több a több munkahely teremtődött, és az államadóságot is csökkentette, és a privát adósság halmaz is csökkent. Ezt mi nem tudtuk elérni. Hogyan lehet tehát sikeres ez a program? A második kérdés a vállalkozásokra vonatkozik. Hogyan nyerik vissza hitele képességüket? Azt gondolom, hogy az LKB-nek e nagyon fontos felelőssége az, hogy elérjék azt, hogy a vállalatoknak vállalatok hozzá tudjanak jutni a hitelhez. Vannak olyan országok, amelyek ezen ilyen megmentő programokban, csomagokban ö, részesülnek. Az ő vállalatéknak milyen esélyek vannak. Aztán ott vannak a családok. A kis megtakarítók családjaira is gondolni kell, mindenképpen garantálni kell az ő megtakarításaikat, de szerintem ennél túl is kell lépni. Tehát ezt a legrosszabbat elkerültük, de hogyan lehet azt biztosítani, hogy a legrászorulóbb családok likviditását garantáljuk? Biztos úr? Thank you, thank you for your... Köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket. Véleménye szerint ez is azon kategóriájú kérdések közé tartozik, hogy milyen tanulságot vonhatunk le ciprusi esetből, hogyan lehet ez alapján előre haladni. Nagyon fontos kérdéseket tett fel. A túlságosan szigorú hitel felvételi kritériumokról beszélt, ez leginkább Európa déli részén jellemző a gazdasági növekedés jó, tudom, nem nagyon lehetséges, anélkül, hogy ezt a növekedést valahogyan kreálnak, vagy létrehoznak. Nos, elég sok vállalkozás és család, vagy, de leginkább vállalkozás csak nagyon magas kamattal kap hitelt, tehát magasabb kamatot kell fizetni a déli országokban a vállalkozásoknak és a családoknak, hogy hitelhez jussanak, mint mondjuk északon. Nos, ezt a problémát, ezt a likviditási csapdát, vagy finanszírozási csapdát meg kell tudni oldani Dél-Európában, és mandátumunkat felhasználjuk erre. Nos, összehasonlította az usa az európai országokat. Két, nagyon különbség, két nagy különbség van a válság kezelési módszerben. Az USA korábban az USA-ban hamarabb csapott, be a, csapott le a válság 2008-2009-ben, Európában pedig a pénzügyi válság 2009 második felében és az adósságválság 2010-ben érkezett. Az USA-ban nagyon gyorsan helyrehozták helyrehozták a pénzügyi ö, problémákat a Lehman Brothers ö, ö, csődje után, és 2008-2009-ben sikerült ezt már megoldani, és ez pedig azt jelentette, hogy azonnal a, elindulhatott a gazdasági fellendülés. Nos, Európában ezt, ugyanezt az utat kéne követni mint hamarabb, tehát egyfajta pénzügyi gyógyító mechanizmusra van szükség, aztán a bankok helyzetét kell stabilizálni, és így lehet kilépni ebből a válságból, megoldani a déleurópai problémát. Köszönöm szépen, Asmussen úr. Próbálkozom megadni a választ. Hogyan lehet a hitel képességet növelni. Ugye volt egy összehasonlítás az USA-val. Az USA gyorsabb volt, és azt hiszem ez a minimum, amit elmondhatunk, tehát sokkal gyorsabban sikerült a fizetési mérlegeket ki egyensúlyozni és a bankokat újra tőkésíteni. Európa itt lassabb. Hogyha nincs meg az igazi bizalom a bankok fizetési mérlegében, addig nem fog visszatérni a hiteladási szint a korábbi szintre. Az egységes felügyeleti mechanizmusra vonatkozó javaslatban az eszközök minőségére vonatkozó felülvizsgálat is benne van. Szerintem ez jó lehetőség arra, hogy gyorsabban sikerüljön a banki fizetési mérlegeket kiegyensúlyozni Európában. Ami pedig a kkv hitel képességét illeti, Európa déli részén ez egyértelműen gond. Az LKB-ben próbálunk segíteni, nézzük jelenleg azt tanulmányozzuk, hogy mandátumunk mit tesz lehetővé. A likviditás terület egyébként már tettünk, lépé, tettünk lépéseket, A likviditás azonban nem gátolja a bankokat abban, hogy kölcsön adjanak. Általában a kockázat az, ami, a, amely meggátolja őket ebben, de ezzel a kérdéssel leginkább más európai intézmények foglalkoznak, például a bizottság. Mi azt tesszük csak meg, amire a mandátumunk feljogosít. az euróvezet számos területén. Köszönöm szépen, most a néppárt nevében Rodi Grácia asszony következik. Köszönöm. Mind a két vendéghez szeretnék kérdést feltenni. A likviditással és a bankok segítő készségére vagyok kíváncsi hiszen a bankokra a recesszió is, a bankokra is halt a recesszió. Aztán ott van a megjósolhatóság, az előreláthatóság kérdése. Jó lenne, hogyha tanulnánk a, a problémákból, és nem esnénk ugyanazokba a hibákba. Nézzük a bankok helyzetét. A bankoknak a Bázel 3 alapján kell tevékenykedniük. Én láttam egy LKB-s e tanulmányt, olvastam egy LKB-s e tanulmányt, amiből azt, amiben azt olvastam, hogy a piacokon 3,3 milliárd eurót kell valahogyan megtalálni, hogy a különböző megmentési mechanizmusokat lehessen finanszírozni. Ez, erről mit gondolnak önök, ez helyes számadat? úgy vélik, hogy bankjainknak megvan a hogy, hogy a bankok képesek arra, hogy Bázel 3-at tiszteletben tartsák, és betartsák. Úgy vélik, hogy a bankok bizonytalansága indokolja azt, hogy nem hogy nem tudnak megfelelni azoknak az igényeknek, amelyeket a, a piacok támasztanak velük szemben? De... Azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek nagy részére inkább eh, Asmussen úr tud majd válaszolni. Én eh, arról beszélnék inkább, hogy eh, amit ön is említett, hogy mennyire fontos a likviditás biztonsága a valós gazdaságnak, a reál gazdaságnak. Itt hangsúlyozni kell, a szerkezet átalakítás, illetve a szerkezet átalakítás jelentőségét a görög programban. Csak így lehet a hitelt biztosítani, és csak így lehet a gazdasági fellendülést beindítani. Ebben az összefüggésben e-, ez világosan összekapcsolódik Ciprussal is, hiszen a három legnagyobb ciprusi bank eh, három okból került eh, nehéz helyzetbe. Egyrészt meg kellett eh, törni a fertőzés veszélyt, hogy úgy mondjam, Ciprus és Görögország között. Másodszor a ciprusi helyzetet tekintve attól féltünk, hogy a görög betétesek máshova viszik a pénzüket, és ezért a, a ciprusi bankok számára a görög üzletek még mindig kevésbé voltak ö, ö, kockázatosak, mint a teljes csőd. A harmadik probléma pedig az, hogy az ilyen lépések Görögországban a görög bank ágazatokba, ágazatba vetett bizalmat rengették volna meg, holott most újra elkezdődött a betét generálás Görögországban is. Kezdetektől fogva tehát a trojka arra bátorította a görög és a ciprusi oldalt is, hogy kétoldalú tárgyalásokon igyekezzenek megoldani a problémát, amelyet a trojka segített. És ilyen tárgyalásra került sor március 6-án. Asmussen úr, köszönöm szépen, Kráca asszony. Ami az első kérdését illeti, nem igazán vagyok benne biztos, hogy mely tanulmányra utal, a 3,3 milliárddal kapcsolatban. Ezt kérem tisztázzuk, és hogyha kiderül ennek a tanulmánynak a forrása vagy a címe, akkor írásban válaszolok a kérdésére. Általánosságban a következőket mondhatom el, ami a harmadik részt illeti, ez nagyon fontos része a pénzügyi reform tervnek ez a mérlegek megbízhatóságát illeti. Tehát egyértelmű, hogy több és jobb minőségű tőkére van szükség a banká- bankokban. Ha jól értettem a kérdését, azt kérdezte, hogy nem kérünk-e túl sokat a bankoktól. Azt hiszem, hogy kimutatható adatokkal, hogy 2008 óta, illetve az év vége óta a T1-ben mért tőke mennyisége nagyban növekedett Európában. És ennek a tőke, ennek a tőkének a nagy része már eloszlott e, e, Európában, és ez vezethet oda, hogy a hitelezési tevékenység újra beindul. E, megfelelően ki kell egyensúlyoznunk a nagyobb tőkeigényeket ahhoz, hogy stabil pénzügyi helyzet alakuljon ki, másrészt pedig a bankok bankok azon feladatát, hogy hitelt tudjanak nyújtani a e, hitelt kérőknek. Nos, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, de a legutóbbi mm, kutatások vagy tanulmányok azt mutatják, hogy sikerült ezt elérni. Simon úr és én szeretnénk még föltenni kérdéseket, úgyhogy a két kérdést egymás után feltesszük, és utána várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hálás vagyok mindkettőjüknek, hogy a bankunió létrehozását a közeljövőre tették. Asmussen úr, ami az ön által elmondottakat illetően a következőt mondanám el. Ön ki hangsúlyozta a a megmentési csomag fontosságát. Itt most a betétek garanciájáról, biztosításáról szeretnék beszélni, mert ennek vagyok a jelentéstevője. Nos, én most itt az Európai Bizottság által benyújtott javaslatról beszélnék. Nos, tehát, hogy ezek az eszközök milyen mértékűek, mennyi idő alatt állnak ezek rendelkezésre, az Európai Bizottság és a Parlament között nincsen el- eltérés, teljes mértékben egyetértünk a parlament az Európai Bizottság javaslatát ol, módosította első olvasatban, és több mint 88%-ban, 88%-os támogatással fogadtuk el, de a tanács ezt blokkolta. Miért? Azért, mert hogy mennyire legyenek stabilak ezek a betétek, mekkora betétekre vonatkozik, és mennyire gyorsan kell felépíteni ezt az alapot hogyha a Trojka bemutatja a bankunió jövőjéről szóló perspektíváit, akkor nagyon jó lenne, hogyha a tanács felé a betétbiztosításokról, az e, ezt biztosító alapok mértékéről, e, és e, tárgyalnának, illetve megegyeznének, illetve arról is, hogy milyen gyorsan kerüljön sor ennek a létrehozására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simon úr és most Asmussen úrnak szeretnék én feltenni egy kérdést. értek önnel és a bizottsággal azzal, hogy egy egységes felügyeleti mechanizmusra van szükség, illetve a fiskális konszolidációra nagyobb hangsúlyt kell helyezni a reformban. Fragmentáltak a pénzügyi piacok, így aztán nehezen jutnak el a KKV-khez és a családokhoz a hitelek. Említette a bizalom kérdését Asmussen úr. Nos, bizonyára tudja azt is, hogy a ciprusi történések éppen a bizalom ellen hatottak, és így még nehezebb a gazdaság, a reál gazdaság fellendülésének esélye még kisebb. Nos, vannak kétségeim az eredménnyel kapcsolatban. Vajon a reál, a reál gazdaság fellendüle pontosan a pénzügyi piacok fragmentálódása miatt vannak kétségeim. A ciprusi, ciprusi történések éppen, hogy elmélyítik a pénzügyi piacoknak eme fragmentációja. Milyen konkrét elképzeléseik vannak arra, hogy ezt a fragmentációt megszüntessék, illetve hogy segítség a KKV-k hitelhez jutás, hogy csökkentsék a KKV-k hitel problémáit. Ma a német német sajtóban olvastam, hogy Southern Europe countries. Así que le agradezco mucho su pregunta. Tehát az EKB e dél-európai hitel az EKB és a dél-európai hitelek közötti kapcsolatot tárgya ez a cikk. Kérem, hogy válaszoljanak a kérdés. Köszönöm. A két kérdés jelentős része valószínűleg megválaszolás valószínűleg jövőkre hárul majd. Ugyanakkor Simonnal egyetértek, a bankunió ügyében tovább kell lépnünk, és, és a parlament és a bizottság hasonló véleménye van ez ügyben. Michel barátom, kollégám eh, dolgozik az egységes eh, veszteségrendezési eh, mechanizmuson, remélhetőleg nyári szünetre elkészülnek ezzel. Alapos előkészületeket követően benyújtunk majd egy javaslatot az egységes betétgarancia rendszerre, de ez inkább a jövő zenéje, nem a jelené. Ugyanakkor fontos része lesz ez a banki uniónak is, hiszen azt is megtanulhatjuk amerikai barátainktól, hogy az 1934-es szövetségi betét garancia jogszabály nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy bankválságot elkerülhessék, és azt hiszem az LKB Lenders of Rust Resort szerepét így ilyen szempontból megerősíthetjük. Nem akarom elvenni Asmussen kollega kenyerét, de mivel ez a záró válaszom, szeretném elmondani, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy ilyen nyílt, alapos szakmai eszmecserét folytassunk. Folytassuk ezt a jövőben is. Próbáljuk meg együtt levonni a tanulságokat a ciprusi esetből, és e, valóban tanulni ebből, hogy hogyan javíthatjuk a gazdasági kormányzást az Európai Unióban. Köszönjük, biztos úr, Asmussen úr a szó. Köszönöm. Lássuk az első kérdést, Simon úr kérdését. Tudom, tisztában vagyok, hogy folyik egy ilyen e, vita az, az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban. Jó ideje folyik a vita, hogy diplomatikusan fogalmazzak. A tanácsban még ültem pár ilyen parázs vitát. Az LKB a maga részéről mindig is támogatta ezt a javaslatot. A betétgarancia e, rendszer utolsó eleme is a helyére kerülhessen. Olirén mutat is a jövő terveire, hogy egy egységes betét garancia rendszer jöjjön létre a bankunió egyik elemeként. Az LKB mindig is hangsúlyozta, hogy mi szeretnénk, hogy a bankunió minden eleme a helyére kerülne, minden építőkocka a helyére kerülne. Ez a leghosszabb eh, időhorizonta rendelkező eh, tégla ebben az építményben, de a többi is ugyanilyen fontos. Az elnök úr kérdésére reagálva annyit mondhatok, hogy való igaz, a pénzpiacok fragmentáltak, eh, felaprózódottak, eh, felaprózódtak az euróvezeten belül, ami a monetáris politika végrehajtását nehezeti, főként például a kamatláb, az irányadó kamatláb tekintetében. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy tavaly nyár óta ez az elaprózottság csökkenni látszik. Még mindig aggasztó, de mintha javulna a helyzet, a tagállamok lépései, az európai intézmények fellépése, az LKB intézkedései lehetővé tették azt, hogy ez a, eh, hogy csökkenjen ez a felaprózottság. Egy példát hadd hozzak csak. A target to balance, ez a kettes cél egyensúly nem ön célú intézkedés, hanem a bank közi piac, ami nem nagyon működik az euróvezetben, ezt kívánják javítani. Tavaly augusztusban volt a csúcs, azóta kb. 20%-ot csökkent ez. Messze még a helyzet teljes normalizálódása, de egy jelentős javulásról beszámolhatunk. Vannak dolgok, amiket az LKB tehet a, az elaprózottság ellen, de ez elsősorban a tagállami kormányok eh, területe, feladata, hogy javítsák a banki ágazatba vetett eh, hitet. De az úgynevezett nem szabványos, nem standard eh, intézkedéseket illetően ilyenből jó néhány ilyen eszközhöz nyújtunk az elmúlt években, például az OMT, ami talán leghírettebb. Ezek a szokatlan intézkedések azt célozták, hogy a, az euró övezet olyan részeit is elérjük, ahol nem működnek jól a dolgok. Tehát olyan új eszközöket dolgoztunk ki, szokatlan eszközöket, amelyek amiket az Unió egyes tagállamaiban igencsak vitatnak, de a monetáris politikának el kell érnie a, a, az elaprózott piac legtávolabbi szegleteit is, ott a cégeket és a háztartásokat. Ma reggel olvastam egy cikket, a Divelt cikkre utalhatott talán ön is. Folyik a munka annak érdekében, hogy például a KKV-knak kihelyezett hitelek valahogy ösztönözzük, tehát a kihelyezést a kkv irányába. A mandátumunkon belül tudunk persze csak eljárni annak érdekében, hogy az, az eszközök által garantált értékpapírok piacát valahogy egy kicsit növekedésnek indítsuk. Köszönjük, biztos úr, köszönjük, Asmussen úr. A mai eszmecsere végéhez érkeztünk el. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy 20 perccel tovább dolgoztak. Legközelebb Strasbourgban május 20-án találkozunk, mindenkinek szép napot kívánok!